Buenas tardes. Abrim. Jó napot kívánok. Ezzel megkezdjük a harmadik panelünket. Ilyen értelemben meg kell változtatnunk a regisztert is, hiszen egy kicsit más szempontból közelítünk az Európai Unió belső biztonsága a témánk. Nagyon kevés időnk van, éppen ezért igyekszem én magam jó példával előjárni és ennek megfelelően a bevezetőmet is tömörebbre fogom. Üdvözlöm valamennyiüket, mindenek előtt King biztos urat, aki a mai témánk felelőse a bizottságban, Üdvözlöm Önöket, és nagy öröm számomra, hogy sor kerül a konferenciára. Egyébként az interneten közvetítik és a konferenciát, a hozzászólásokat és a résztvevők hozzászólásait rögzítik is. Illetve arról is tájékoztatni szeretnék, hogy francia, német, olasz, holland, angol, spanyol, portugál, cseh, magyar, lengyel, és szlovén tolmácsolás jut erre a részre. A konferencia pedig abból áll, hogy elmondják a beszédeiket. Hát sajnos másfél percre kell csökkenteni, vagy korlátozni a hozzászólási időt. A szakértők persze 5 percet kapnak, a biztos is 5 percet kap. És két perc jut az ügynökségek illetékes képviselőnek az európai képviselők és a tagállami képviselők pedig másfél percet kapnak, mint már mondtam a hozzászólásra. Nos, hát akkor nézzük a bevezetőmet. Először is köszönöm szépen Tajani elnök úrnak, hogy ezt a fontos konferenciát megszervezze, és hogy ez három panelben történjen. Mindjárt a közepébe vágok. Az elmúlt évek során sajnos azt figyelhettük meg, hogy az európai polgárok biztonságérzete némileg csökkent 11 terrorista támadás történt az elmúlt 11 hét alatt, éppen tegnap egy újabb itt Brüsszelben. Azt hiszem, hogy ez el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. Gondoljunk a tagállamokra, az európai intézményekre, az európai ügynökségekre, ezek mind érintve vannak, őket érinti a biztonság, és persze az önkormányzatokra hárulnak a nagy feladatok, a regionális és helyi önkormányzatokra. Itt az, e- az európai polgárok szabad mozgása, hogy ott élnek és dolgoznak, ott szeretnének, egy fontos vívmány, egy sarokköve az Európai Uniónak. Itt nem mondhatunk le semmiről. 1992-ben sikerült Maastrichtban megállapodni a belső ellenőrzések megszüntetéséről, a külső határokon pedig az ellenőrzések harmonizációját vették célba, egy közös vízumpolitikát is bevezettek a tagállamok. A az igazságügyi rendészeti együttműködés, a Schengeni információs rendszer kialakítása egy-egy mérföldkövet jelentett, de ez került veszélybe azáltal, hogy nehézé vált követni a terroristák mozgását, hogyan jönnek be a terroristák a Schengeni térségbe, a térségen belül aztán, hogy hogyan mozognak, és ez adott esetben a saját szabadságjogainkat nyírbálhatja meg, amiket magunkra találtunk ki. Ezért van szükség arra, hogy a belbiztonságot javítsuk, és a saját szabályainkat is jobbá tegyük, hatékonyabbá tegyük. Biztos úr igen sikeresen és elkötelezetten dolgozik ezen. A végrehajtáshoz persze meg kell állapítani, hol vannak a gyenge pontok, enélkül nem tudunk megoldást találni. A legutóbbi bizottsági közlemény egy hatékony, tényleges biztonság irányába címet viseli, és ez egy hasznos lépés. Egy sor strukturális gyenge pontot találtak a Schengen információs összefüggésében egy néhányat megemlítenék. Az Európai Unió architektúráját megjavítani kell az adatkezelésben, itt egy átfogó információs rendszer vizsgálatra van szükség. Fragmentálódott az adatfeldolgozási rendszerünk időközben, és külön tárolják az adatokat olyan rendszerekben, amelyek egymással nem kompatibilisek, és ez sötét foltokat eredményez. A bizottság három területen javasolt fellépéseket. Egyfelől maximálisan ki kell használnunk az információs rendszerek merejlő lehetőségeket. Ehhez pedig meg kell erősítenünk a Schengen információs rendszert, az Eurodacot, valamint a az ECRIS rendszert is. Az EURIZÁT is meg kell erősíteni, és eh, az EURIZÁT új hatáskörökkel kell felruházni, és eh, további költségvetést kell számára biztosítani. Az új fel és kiegészítő fellépések kifejlesztésének lehetőségei az adatok kezelése terén a következőt kell megemlítenünk. Komoly hiányosságokat tapasztaltunk eh, a harmadik országokból a Schengeni térségbe érkező állampolgárok esetében. Előadóként foglalkozom a határregisztrációs rendszerrel. Úgy hiszem, hogy képesek leszünk még június végéig egy intézményközi megállapodásra jutni. Folyik a munka az ETIAS kapcsán is, és kétségtelenül javítanunk kell a különböző információs rendszerek közti átjárhatóságot. Ezt nem fogom most kifejteni, részletezni, hiszen biztos vagyok abban, hogy a biztos úr ezt megteszi majd. Javítanunk kell tehát az interoperabilitást, és ezzel le is zárnám. Szeretném hangsúlyozni a nyolc fenyegetettséget a szervezetbűnözés terén, amelyek prioritást élveznek, és amelyeket az Europol is a szokta jelentésben azonosított a kiberbűnözés a kábítószer előállítása és kereskedelme, az migráns csempészet, a tulajdon ellenirányuló bűncselekmények, az emberkereskedelem, a bűnözés finanszírozása, illetve a pénzmosás, az dokumentumokkal kapcsolatos hamisítás, valamint az illegális termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelem. Ezzel le is zárnám, és most a biztos úrnak, King úrnak adnám meg a szót. Thank, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást is a ma délutáni megbeszélésükre, az ülésre. Azokkal a kérdésekkel fogok foglalkozni, amelyeket kértek tőlek, de há- tőlem, de három dologot bevezetőként. Mint említette, több támadás, öt támadás volt az elmúlt hónapokban a tagállamokban, és biztos vagyok abban, hogy mindannyian egy pillanatra megállunk, és visszagondolunk azokra, akik áldozatul estek a támadásoknak. Másodszorban. Üdvözlöm a ma délutáni programot, de úgy gondolom egyetérthetünk abban is, hogy a migráció és a biztonság mind külön kihívást jelent, és nem szabad egyetlen egy kérdésként összekeverni. Ezt nagyon gyakran teszik a populisták és a szélsőségesek de azt azért meg kell, hogy mondjam, hogy száz százalékig egyetértek a legutolsó részben felszólaltakkal, akik azzal értek, ér, érveltek, hogy a hatékony integráció, az értékek tiszteletében gyökerező intézkedések a kulcsa a radikalizálódás és a terrorizmus elleni harcnak, és ezzel biztosíthatjuk társadalmainkban, tagállamainkban a biztonságot. A képnek fontos része azonban az is, hogy megerősítsük a külső határainknál a biztonságot, és a határok mögött is együttműködésben ugyanezt tegyük. A tagállamoknak kell a külső határokkal kapcsolatban felelősséget vállalni abban, hogy közösen védjék a határokat. De segíthetjük őket. Tavaly októberben jött létre az Európai partmenti és tengeri határőrség kiváló az előrehaladás a téren, ahogy az előbb is hallottuk. Igen, jelentős számú határőr különböző helyen szolgál az EU külső határain, és kiegészítik a nemzeti határvédelmet. A biztonsággal kapcsolatban. Azon kívül, hogy támogatjuk a tagállamokat abban, hogy vissza térítsék a migránsokat. A, az igazságügyi szolgáltató szerveket a, a bűnözés megelőzésében és migrációs bűnözés fel, megelőzésében is támogatjuk. A migrációs áramok érde, eh, visszafogása érdekében Olaszországban és Görögországban a legfontosabb pontokat támogatjuk, nem csak az európai eh, partmenti őrséggel, hanem az Európol és a nemzeti hatóságoknak eh, nyújtott támogatás révén is. Ahogy hallottuk, ezen kívül tudjuk már azt, hogy ki az, aki eh, mozog a külső határok mellé, eh, mentén befelé és kifelé a Schengeni adatok segítségével tudjuk tehát, hogy ki az, aki belép és kilép az EU-ból, és szisztematikusan ellenőrizzük a Schengen információs rendszerben ezeket a be- és kilépőket, amely ugye a legfontosabb forrása és adattára az igazságügyi szolgáltatásoknak és a végrehajtásnak. A tagállamok szervei közti együttműködés az Európai Migrációs és Embercsempész Központ támogatásával, amelyet az Európolon belül állítottak fel, és Martino úr itt van, a felszólalók között ő is szerepel majd a nap során. Januárban a bizottság egy közleményt adott ki a köz, közép-földközi tengeri útvonalra vonatkozóan a harmadik országok támogatását is vázolta, azokét, amelyek azoknak nyújtott támogatást is vázolta, hogy a csempészésben való részvételtől vissza lehessen őket tartani. Nagy örömmel látom Credendino urat is, aki ennél a ebben a szolgálatban vesz részt. Az átmeneti, az időszakos határ átlépő helyek és időszakos határellenőrzések a bejelentés értelmében novemberre megszűnnek az Európai Unión belül. Az ellenőrzések érdekében az elmúlt időszakban a szükség e, erősítettük a Schengeni térségben a rendőrségi együttműködést is, a határokig, a határmenti területekig, azokat is be, beleértve. A határon átnyúló együtt, rendőri együttműködést is ösztönözzük a tagállamok számára. Az ellenőrzések, közös veszélyelemzés, elemzés és a határon átnyúló információs csere erősítése érdekében. Az információ csere kapcsán elmondanám, hogy támogatjuk a tagállamok közti együttműködést, ahogy ezt az elnök úr is mondta. Ez kulcsfontosságú abban, hogy a biztonság javuljon. Ehhez információcserére van szükség minden szinten, a tagállamok között, az EU ügynökségek között, az igazságügyi szervek és a bírósági hatóságok és a hírszerző szolgálatok között is. Igen, nagy tárháza van az információcsere rendszereknek és a jogalkotási intézkedéseknek, amivel segíthetjük a migrációs és határ őrszerveket. A Schengen információs rendszer, a Prum hálózat, a svéd kezdeményezés az adatcser, felgyorsított adatcserére, és hamarosan az utasnév jegyzék irányelv, valamint a legutóbbi terrorizmus elleni harc irányelve határozza meg a terrorizmus elleni harcra vonatkozó információcsere kereteit. A különböző szervek, különösen az Európol döntő szerepet játszanak az információ csere ösztönzésében. Mindennek tükrében azonban kétség kívül sok mindent lehet javítani. Több javaslatot nyújtottunk be, vagy azért, hogy a meglévő információs rendszerek működését javítsuk, vagy azért, hogy a hiányosságokat pótoljuk. A Schengen információs rendszer módosítását is javasoltuk az eddigi tapasztalatokra építve. A javaslatok az információcsere erősítésére vonatkozik a terrorizmussal kapcsolatos jogsértések kapcsán és a biometrikus azonosítási jelek nagyobb alkalmazása. Így lehet biztonságban tartani a határokat, fellépni a bűncselekmények ellen, és biztos vagyok abban, hogy ebben a nagyon fontos dokumentumnak az előadója is kitér majd hozzászólásában. Az EU belépési-kilépési rendszer és az ETIAS rendszerek azt hiszem tovább fogják erősíteni mindazt, mindazokat az ismereteket, ami a ki- és belépőkre vonatkozik. Remélem, hogy ezek az elindított rendszerek nagyon jól haladnak, erről majd még beszélünk, és nagyon fontos, hogy ebben a nagyon fontos dokumentumban megfelelően haladjunk szintén előre a megadott menetrenddel. Az ets kapcsolatban már elmondtuk, hogy miért fontos ez a, a belső biztonság és a hatékony vízumpolitika jövője szempontjából is szeretném megint megragadni az alkalmat arra, hogy kérjem önöket, hogy segítsenek elindítani az ETIAS-t, amint csak lehet. Ha lehet néhány szót, akkor most az interoperabilitásról is szólnék. Mint önök is tudják, létrehoztunk egy információs rendszer szakértői csoportot és az interoperabilitás csoport, csoportját azért, hogy értékeljék, milyen opciókkal lehet az információs rendszert hatékonyabban együttműködtetni hogyan lehet bizonyos hiányosságokat ezekben a rendszerekben és a működésükben pótolni. Az év elején már a végleges ajánlatok megszülettek, és úgy találtuk, hogy az Európai Egységes kereső interfész, amely a biometrikus találat jelző rendszerrel kiegészíthető, megvalósítható javaslat, és a műveleti szempontból előnyökkel járhat. Teljes mértékben meg tud felelni az adatvédelmi követelményeknek is. A legutóbbi uniós biztonsági előrehaladás jelentésben a bizottság, az Európai Unió jóváhagyta ezeket a következtetéseket. Javasoltuk továbbá azt is, hogy együttműködjünk, és lezárjuk az összes nyitott dokumentumot ezzel a különböző információcsere rendszerekkel kapcsolatban. Jövő héten fogjuk azokat az intézkedéseket benyújtani, amely az EU-LISA erősítését szolgálják. Örülök, hogy itt van az igazgató is, és a jövő héten fogjuk az Európai Bűn, Bűnügyi Jegyzék információs rendszerének módosított formáját is jóváhagyni. Nagyon fontos, hogy a parlamenttel, a tanácssal együtt közös felfogást alakítsunk ki arra vonatkozóan, hogy melyek a szükséges lépések az interoperabilitás megvalósítására. A jelenlegi dokumentumokkal úgy gondoljuk, hogy eljuthatunk abba a helyzetbe, hogy a jogalkotási javaslatokat tudunk még 2018 elején az interoperabilitásra vonatkozóan benyújtani. Hölgyeim és uraim, közös cél a, a támogatás a biztonság érdekében, és nagyon e, e, várom már, hogy ezt a munkát e, most, a következő hetekben és hónapokkal van önökkel együtt folytathatjuk. Muchas gracias, señor comisario. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezeket az intelligens és nagyon helytálló nyilatkozatokat. Most pedig eh, a legnagyobb parlamenti szakértőnk eh, a Schengeni kérdésekben Carlos Coelho képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, kollégák! Koordinált fellépésre van szükségünk, hogy a migráció és a biztonság terén megküzdjünk a kihívásokkal, és ezt úgy kell megtennünk, hogy a biztonság, a szabadság és a jog érvényesülését is garantáljuk. Vannak, akik szerint a Schengeni térség egy problémát jelent, de ez nem igaz, sem a migráció, sem a terrorizmus szempontjából. A Schengeni övezet a megoldás lehet és kell is, hogy legyen. Lehet, hogy rosszul alkalmazzuk az eszközöket, ezt orvosolni kell, és szembe kell néznünk azzal, hogy hiányzik a koordinált európai fellépés. A Schengen információs rendszer a legjobb és a legjobban alkalmazott információs rendszer az Európai Unióban, amely a fokozottabb biztonsághoz járul hozzá. Éppen ezért jelenleg igazítjuk hozzá az új kihívásokhoz. A SZISZ lehetővé teszi a jobb koordinációt, a jobb tájékoztatást az új figyelmeztetőjelzések által. Felléphetünk így a súlyos szervezetbűnözéssel és a terrorizmussal szemben a jobb biometrikus adatok felhasználásával és az adatok megosztásával, amennyiben ezek a terrorizmusra, illetve a külföldi harcosokra vonatkoznak. A Schengen információs rendszer biztosítja a megfelelő eszközöket, jobban tudja majd védeni a gyermekeket is, mert emberrablás terén, emberrablás esetén figyelmeztető jelzéseket vihetünk a rendszerbe. Mindez alapvető fontosságú. A belbiztonságunk jelenje és a jövője a Schengen információs rendszeren keresztül vezet. A, az állampolgárok jogait tiszteletben kell tartanunk, biztosítanunk kell a szabad mozgáshoz való jogot, ahhoz, hogy az állampolgárok biztonságát megőrizzük. Elnök úr, nem nincs szükségünk arra, hogy ismét feltaláljuk a spanyol viaszt, hanem arra kell építenünk, ami már megvan, és ezt szisztematikusan megterveztük, ezt kell folytatnunk. Ami pedig a rendszerek közti átjárhatóságot illeti, ugyanezt, kell, ugyanezt az utat kell követnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Carlos, köszönöm, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok mindent elmondtál. Most pedig eh, megadom a szót a magyar Anna eh, magyar polgármesternek. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt elnök úr és kollégák! Egy határmenti régiót képviselek a magyar-szerb határól, amely egyben az EU Schengen határa is mi régiós politikusok évek óta tudjuk hogy a humanitárius szempontokat egyensúlyba kell hoznunk azzal hogy nyugodt biztonságos életet nyújtsunk a saját állampolgárainknak. állampolgáraink tapasztalták azt hogy a zöld határon illegálisan érkezők egészen kis hányada valódi életét mentő szenvedő. a döntő többségük erős fiatal férfi volt akik erőszakosan léptek fel nem adtak új lenyomatot dokumentumok nélkül jöttek azonban iphone juk mindegyiknek volt. furcsa. a mi határainkhoz több mint száz országból érkeztek. kollegák nincs háború száz országban jelenleg nem is szriából hanem többnyire pakisztánból bangladesből jönnek. a mi lakosságunk ragaszkodik ahhoz hogy világosan legyen elkülöntve a tényleges menekült a gazdasági bevándorlótól. nem alapvető jog svédországban élni vagy németországban vagy magyarországon. az illető országok szuverén döntése hogy kiket akarnak befogadni. mi nem akarjuk a demográfiai problémákat gazdasági bevándorlókkal kezelni. a schengeni határok védelme magyarország szigorú kötelezettsége. megteremtettük a feltételeket ahhoz hogy a szabályos belépési pontokon lehessen kérvényezni a menedékjogot a zöld határon pedig az illegális belépést megakadályozzuk. ezzel az eu five hundred millió állampolgárát is védjük és erre már six hundred and fifty millió eurót költöttünk. magyarország ezzel járul hozzá a migrációs krzis kezeléséhez és ez a flexibilis szolidaritás megnyilvánulása. kérjük ennek elismerését hiszen mi az eu érdekében látjuk el ezt a feladatot szolidaritás tehát a határvédőkkel is ez a mi választópolgáraink üzenete brüsszelbe. köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót az Europol igazgatóhelyettesének Oldrich Martinnak. Parancsoljon! Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, és röviden eh, szeretném kiegészíteni, illetve eh, támogatni eh, King biztos úr szavait azt látjuk, hogy a, az embercsempészet a legjövetelmezőbb bűnözési formává vált az elmúlt időszakban becsléseink szerint 3 milliárd euró haszon származott ebből, de ezek a bűnszervezetek más tevékenységekben is részt vesznek. Nagyon veszélyes az áldozatok, a migránsok, különösen a gyermekek számára az ő tevékenységük, nagyon sokan halnak meg az úton, a közösségi eh, médiát eh, eh, jobban használják, és az ember kereskedelemmel is összefonódtak már, ezt hangsúlyozni szeretném. A tagállamok emelhetik a kockázatot az embercsempészek számára, illetve csökkenthetik a jövedelmezőségét ennek a bűncselekménynek. Az EU kríziskezelés körében egy központot állítottunk fel egy évvel ezelőtt a Frontex, az EASO és az EU NAFORMED, illetve az Interpol közötti együttműködés szorosabbá tettük, a hotspotokban, Görögországban, Olaszországban kiküldött tisztek segítik a terroristák kiszűrését, és ez meg is hozta az eredményét. Az Europol sikerrel támogatta az együttműködést. 50 ezer embercsempész szerepel a nyilvántartásban, és 60 ügy van folyamatban, 2000 esetet sikerült feltárni, illetve feljegyezni. Ami a jövőt illeti, két dolgot szeretnék hangsúlyozni az Inter interoperabilitást, illetve annak újra gondolását, hogy az Europolhoz és a rendészeti szervekhez hogyan lehet hozzáférni, illetve a nyilvántartásokat hogyan lehetne könnyebben igénybe venni. az Európolnál, az Eurodac adatok alapján a kiskorúak kat érintő cselekményekre külön részleget kell létrehozni. Tovább szeretnénk észszerűsíteni, kacsusítani az információ cserét, az Europol összekötő tisztek fókuszpontként működhetnének, a KBVP missziókkal is szorosan együttműködnénk az új feladatot szívesen vállaljuk, de természetesen megfelelő erőforrásokra is szükség lesz. 2018-ra még nem kaptunk megfelelő kereteket, előirányzatokat. Köszönöm a parlamentnek a múlt évi és idei támogatást. Köszönöm. Köszönöm szépen. És kérném, hogy adját üdvözletemet Robnak, az igazgatónak. Most pedig eh, megadnám a szót Fabrice Legerinek, aki a Frontex igazgatója. Parancsoljon önni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogy King biztos említette, Eh, az Európai Part és Határőrség most már eh, részt vesz a külső határok eh, védelmében. Két üzenetem van az első az, hogy az új mandátummal az Európai Unió biztonságáért dolgozunk most már, és jobban együtt tudunk dolgozni a rendészeti szervekkel a tagállamokban és az Európollal is. Új lehetőségeink vannak, most már személyes adatokat is gyűjthetünk a külső határok védelmével összefüggésben, és ezt megoszthatjuk, meg is osztjuk az Európollal, illetve a helyi rendészeti rendészeti szervekkel, hogy a rendészeti nyomozásban, illetve igazságügyi vizsgálatban felhasználhassák őket. A határőrizeti funkciókat tovább kell fejlesztenünk, tehát nagyon sokféle tevékenység van, amelynek keretében a Frontex most már a partnereivel jobban együtt tud dolgozni, illetve jobban fel tud lépni a bűncselekmények ellen, az Európai Unió külső határát jobban tudja védeni. Ez egyfajta biztonsági szűrő, amin múlik az EU belső biztonsága is. Egy észrevétel az interoperabilitással kapcsolatban jó irányba haladnak a dolgok, dolgok, és szeretném külön elmondani, hogy az egységes keresőportál, amit King biztos említett, forradalmi változást fog jelenteni, és nagyon meg fogja könnyíteni a munkánkat. A terepen jobban együtt tudunk dolgozni, a Lízával, EU-Lízával, az Európollal, az Európai Bizottsággal, az EU ügynökségek hozzáférése személyes adatokhoz nagyon jó megoldás a tagállamok belső biztonságának előmozdítása terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy erőfeszítést tett az összefoglalás érdekében. Most pedig kollégámnak, Katarina Kinicsének adom meg a szót. Grazie, grazie, presidente. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Tisztelt biztos úr, a migráció és a biztonság témái nyilvánvalóan a legnagyobb kihívást jelentik ma az Európai Unió számára, sőt a külső határokon elhelyezkedő országok számára már régóta nagy kihívást jelentenek. Ugye terror merényletek, a háborús területekről visszaérkezők által elkövetett merényletek megrázták az európai állampolgárokat. Nyilván való, hogy meg kell különböztetni a menedékkérőket. Nagyon fontos a Schengeni térség külső határán az ellenőrzés rendszeressé tétele, alaposabbá tétele, mert ezen múlik a Schengeni térség túlélése ugyanakkor aránytalanul nem szabad az európai állampolgárok szabadságjogait korlátozni a tagállamok között. Az együttműködés is fontos. Például ki kell cserélni az adatokat, információkat az adatbankokon keresztül. Például az ELSA a kés beléptetés regisztrációja fontos, és a PNR is eh, eh, jól egészíti ki a már létező eh, rendszereket. Fontos, hogy az interoperabilitást is javítsuk. Még egy utolsó dolgot említenék, nagyon fontos lenne, hogy többet tegyünk a bűn szövetkezetekkel szemben, amelyek az embercsempészetet irányítják a földközi tenger térségében emberek méltatlan körülmények között menekülnek az üldöztetés elől, elfogadhatatlan, hogy kizsákmányolják őket az embercsempészek, különösen az erőszak, különösen a gyermekek helyzete említendő. Nagyon fontos, hogy hatékonyabb intézkedéseket hozzunk, hogy megakadályozzuk, hogy az embercsempészet finanszírozza a, ter- a terrorizmust. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katerina. Most pedig Elias Császisnak adom meg a szót az ENSZ kábítószerekkel és bűnözéssel kapcsolatos hivatalától. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Azt szoktuk mondani, hogy egy hálózatra van szükség ahhoz, hogy ez hálózattal szemben küzdjünk. A szervezet bűnözés elleni küzdelem csak akkor lehet hatékony, hogyha megértjük azt, hogy az embercsempész hálózatok hogyan működnek és hogyan tesznek, tesznek szert nyereségre. A tagállamok a palermói megállapodás aláíró felei, és komoly előrelépést értek el az Európai Unióban az embercsempészettel szembeni küzdelem terén. Ugyanakkor a csempész hálózatok elleni küzdelemben az együttműködést ki kell terjesztenünk a tranzitországokra és a származási országokra, ahol ezek a szervezetek aktívak. Könnyíteni kell az útvonalak mentén található országokkal való együttműködés, még akkor is, ha vannak két oldalú megállapodások. A Palermói Egyezmény egyébként ez biztosít keretet és a migráns csempészet szerves része a szervezett bűnözési hálózatnak. A nyeresség központi fontosságú a migráns csempész hálózatok számára, ezért a pénz nyomon követésére kell helyeznünk a hangsúlyt. A pénzügyi áramlásokat vissza lehet követni, és így törhetjük meg ezt az üzleti modellt. Hisszük azt, hogy további erőfeszítésekre van szükség Európában és világszerte, hogy jobban nyomon kövessük az ilyen illegális tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységeket. Az információcsere a nyomon kell követni a pénz eredetét. Úgy gondoljuk, hogy ez kulcsfontosságú, hogy hatékonyak legyünk ebben a küzdelemben. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólását, most pedig a ciprusi parlament alelnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen. A, az Európai Unió belső biztonságában mindannyian egyetértünk. A migrációs hullámok erősödésével az Európai Unió felé egyre nagyobb a veszély és a kockázat, a terrorizmussal kapcsolatos kockázatok is, a legutóbbi események is ezt bizonyítják. Nagyon fontos, hogy hatékonyan használjuk a megfelelő hiteles információt. A határőrség és az információs szolgálatok ügynökségek kulcsfontosságúak mindebben. A technológia használatát is nézzük a különböző rendszereket, hogyha összefésüljük, az nagyon fontos lenne. Egyetlen egy rendszerben kell, hogy a tagállamok egymással kommunikáljanak. Ez kiemelkedően fontos ahhoz, hogy ez ellen a veszély ellen fellépjünk. Meg kell tenni mindent ennek érdekében. A különböző technológiai vállalások, vállalkozások sokat segíthetnek a vonatkozó vállalatok is. A terroristák is kommunikálnak egymással, fontos az is, hogy az ő kommunikációs csatornáikat gátoljuk. A mozgásszabadság eh, ne, miatt eh, nem áldozhatjuk fel mindazt, amit vívmány. A Ciprus a működési, a jogalkotási szinten egyaránt sokat lépett előre, okos határokat alakítottunk ki az Európai Parti Őrség segítségével, és a belépések előzetes eh, értékelését is támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig az Európai Unió eh, emberkereskedelem eh, elleni koordinátorának adom meg a szót, Mirja Vassiliadou. Thank you very much. Thank you for giving me the floor. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy hozzászólhatok. Az emberkereskedelemre szeretnék összpontosítani. Ez valóban egy bonyolult összetett jelenség, de amikor a szervezett bűnözésről beszélünk, ez a szervezett bűnözés egyetlen olyan formája, amely megjelenik az alapjogi kartában, az emberi jogok súlyos megsértéseként. Azt hiszem, hogy erre fontos emlékeznünk. Tehát van egy jogi és szakpolitikai keret európai szinten, amely átfogó az emberkereskedelem külső dimenziója a szakpolitika szerves része volt már a migrációs válság kivontakozása előtt, és most nyomon követjük az ENSZ globális kompakt kapcsán végzett munkáját, tematikus eszmecsere folyik ebben a témában. Tudjuk, hogy a migrációs kihívások a transnacionális fenyegetettség körébe tartoznak, és ez komolyan kihat erre a jelenségre, ugyanakkor szeretnék rámutatni valamire. Az Európai Unióban megfigyelhető tendenciák az elmúlt 6-7 évben következetesek voltak, és az Europol a fő informátorunk e tekintetben. Az emberkereskedelem két harmada európai állampolgárokat érint, és az emberkereskedők esetében is ugyanez az arány, erre pedig tekintettel kell lennünk. Még azt szeretném elmondani, hogy a migrációs válság kapcsán az emberkereskedők egyre inkább kihasználják ezt a válságot, hogy a leginkább sérülékenyeket vegyék elő, a nőkre és a, gyere, nőket és a gyermekeket sújtja ez leginkább. Az UNICEF is rámutatott arra, hogy egyre több nigériai nő és lány érkezik Libyán keresztül Olaszországba, 11 ezer nő és gyermek érkezett 2016-ban, ez kétszerese a 2015-ben érkezetteknek, és 25-szöröse a 2013-ban érkezetteknek. Ezeknek 80%-a szexuális kizsákmányolás céljából vált az emberkereskedelem áldozatává, és ez nagy terhet jelent a menekültügyi rendszerre is. A migrációs áramlásokat azonosítani kell a hotspotokon is, és halljuk gyakran, hogy a befogadó központokból az érkezés után eltűnnek ezen személyek. Általában arra megjelenik egy magát rokonnak minősítő személy, aki a gyermekeket szeretné elvinni. Ezt a jelenséget összekapcsoljuk persze a bűnözés egyéb jelenségeivel. Van egyébként egy ENSZ határozat, az emberkereskedelem terén, és ez összekapcsolja a kérdéskört más jelenségekkel. Azt hiszem, hogy tisztán kell látnunk a fogalmakat, a koncepciókat, amikor a migránsok csempészetéről beszélünk. Az Európol és az elnök is azt mondta, hogy ez az emberkereskedelem egy prioritás a 2017-es szokta jelentésben. Az emberkereskedelmet és az csempészetet el kell különítenünk egymástól hiszen ez túlmutat a migráción, és más módon terjed ki az Európai Unióra. És azt szeretném megjegyezni, hogy a migrációs jelenségen túl arra is figyelemek kell lennünk, hogy ez egy bűncselekmény, amelyet óriási nyereség mozgat az illegális gazdaságban, tehát nyomon kell követnünk a pénz eredetét. Egy matematikai gyakorlattal szeretném zárni. 11 ezer nigériai nő és lány tízezer kizsákmányoló naponta, 30 euró kizsákmányolásként, kb. 350 nap egy évben, ezt szorozzuk be 11 ezerrel, és ez csak a jéghegy csúcsa. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos munkát, amelyet elvégez, és köszönöm ezt a nagyon kemény tanulvallomást is. Az ír Parlament egy képviselőjének adnám most meg a szót, Gerard Crowe következik, parancsoljon. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr az európai szolidaritással és az állampolgárok elvárásaival kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy kijelentettük, hogy nem minden migráns terrorista és nem minden terrorista migráns a közelmúlt, és azt mutatta, hogy a legtöbb terrorista nálunk ö, nől nagyra. A, semmiképpen nem lehetséges megmondani azt, hogy kit hozunk be Európába. Nem tudjuk határozottan igazolni, hogy kik azok a személyek, akik a kérdezőtiszt előtt ülnek, azért, mert a dokumentációt őt hozzák magukkal, vagy elvették tőlük az embercsempészek, vagy soha nem is voltak, tehát megkérdezik a nevüket, azt válaszolnak erre, amit akarnak, bármely származási országot megadhatnak, és hogyha felveszik őket egyszer a rendszerbe, akkor már az Európai Unió felelősségévé válnak és az Európai Unió rendőri erőinek felelősségévé. És ez az, ahol nagyon fontos lesz az információtere csere. Nem lehet nyomon követni az, emberek, az emberi lényeket. Hogyan lehet akkor, mondja meg valaki, hogyan lehet mi alapon beengedni az embereket, és semmiképpen nem arra gondolok, hogy óriási szükség van arra, hogy, hogy nagyon sok ember, aki idejön, akkor megkapja az itteni jogokat, hiszen szegénységtől, elnyomásból szerveznek, biztonságos helyre akarnak jönni. De azért súlyos problémánk van, és valaki azért jó lenne, hogyha elmondaná nekem, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Köszönöm, elnök úr. Muchas gracias. Köszönöm szépen, kolléga. Most pedig megadnám a szót az EULIZA elnökének, Krumgárkovnak parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Jó esét kívánok, és köszönöm szépen, hogy részt vehetek ebben a vitában. Fontos, és azzal kezdeném, hogy, magyar, hogy Európa most új kihívások előtt áll egyre többen jönnek munkát vállalni, tanulni, védelmet, oltalmat kérni, ezért egyre nyitottabb Európa, az európai állampolgárok pedig ragaszkodnak a biztonságukhoz, miközben nem szeretnék feladni a szabadságjogaikat sem. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a legjobb válasz az, hogyha a Schengeni térség fennmarad, hiszen a mozgásszabadság Európa legnagyobb vívmánya eddig. Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy a migrációkezelés és a belső biztonság teljes mértékben az információn múlik, az információ rendelkezésre állásán, megfelelő eljutásán, és ezen kell dolgoznunk ahhoz, hogy a kihívásokra választ tudjunk adni ma és holnap. Nagyon fontos az információcsere megerősítése nemzeti és európai szinten, az interoperabilitást minden szempontból meg kell valósítani, annak érdekében, hogy a létező és jövőbeli rendszerek hatékonyabban működhessenek. Végül, de nem utolsó sorban az ETIAS, illetve a ki- és beléptetés regisztráció teljes mértékben működőképes kell, hogy legyen, hogy a biztonsági és migrációs kihívásokat kezelni tudjuk. Az EU Liza természetesen folyamatosan a központi szereplője ezeknek a e, fejleményeknek, e, fejlesztéseknek. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb választathassuk a jelenlegi kihívásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig barátomnak adom meg a szót, nagy öröm számomra, hogy eh, olasz szenátorunk eh, Mário Mauro itt van, aki az Európai Parlamentben eh, is dolgozott, és védelmi miniszter. Parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Az olasz köztársaság szenátusának már nincsenek kétségei, az elmúlt években egy kutatást végeztettünk arról, hogy mennyiben fonódik össze az emberkereskedelem és az ember csempészet. A katániai ügyészség adatai szerint 2017-ben 13-ban 17 ember csempészt tartóztattak le, akik nem tudták igazolni, hogy miért tartózkodtak Vazirisztánban hónapokig, Afganisztán és Pakisztán határ vidékén. 2010 1941 ben érkezett hajóval a berlini merénylet elkövetője a földközi tengeren át Olaszországba. Koszovárok Velencében kerültek lekapcsolásra néhány órával azelőtt, hogy merényletet követtek volna el mindezek nekünk azt mutatják, hogy a migráció hullámait meglovagolják a szervezetek is. jó kollega a vita elején elmondta, hogy a leghatékonyabb fellépés az információ csere javítása. Így lehet a terrorizmus elleni küzdelmet hatékonyabbá tenni. Köszönöm. Köszönöm. Mário? Most pedig a Sofia művelet egy illetékesének, Pandini kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2015. júniusában az EU közös válaszának részeként kapcsolatunk a munkába, és stabil és biztonságos körül, környezetet akartunk a, fellépni a bűnügyi hálózatok, az embercsempészet ellen, és szétrombolni az embercsempészek üzletágát. 452 csempészhajót és 110 gyanúsítottat fogtunk el. A mentő akciók 37 ezer ember életét ment, mentőakcióban 37 ezer ember életét mentettünk meg kulcsfontosságú eleme a tevékenységünknek az információ gyűjtés, elemzés és megosztás a migrációs hálózatokkal kapcsolatban. Ezzel egyre jobban tudjuk elemezni a, a, azt a világot, amelyben a szervezet bűnözés egyre inkább kiterjed. Az eszközöket, eszközeiket próbáljuk szétrombolni. Új hangsúly a, a különböző országok végrehajtó szerveivel való együttműködés. A terrorizmus elleni központ Frontex a, a művelet kezdete fogva nagyon szoros kapcsolatban állunk, és erősítjük a közös légierőnket is. Ahogy King biztos említette, az információ csere kell, hogy legyen a közös válasz. A NATO tengeri parancsnoksága nagyon fontos lépésként csatlakozott az erőfeszítésekhez, és a megfelelő keretet ad más területeken, más a jövőbeni együttműködésre. A migránsok, akik a földközi tengeri térségben érkeznek, Débián keresztül érkeznek, a 75 százalékuk egy mintegy 31 km hosszú partszakaszról indulnak el a csempészekkel. Segíteni kell a líbiai partnereinket is, hogy hatékonyan tudják a líbiai területeket és vizeket ellenőrizni, és megakadályozzák a jogellenes embercsempészést, és életeket mentsenek meg nagyon fontos, hogy a képzésre is összpontosítsunk. Mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, amely a végrehajtáshoz az ENSZ Líbia elleni embargójának végrehajtásához is hozzájárul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fondini úr, most érkezett ide a svéd migrációs és igazságügyi kérdésekben illetékes miniszter, most pedig Anna Gomes kollégának adnám meg a szót. Köszönöm. A fő oka annak, hogy miért van szükségünk arra, hogy foglalkozunk a belbiztonsági kérdésekkel egy ilyen konferencián, amelynek a megszervezése ilyen, az nem az, hogy a migránsok fenyegetést jelentenek, hanem azért, mert egyes tagállamok pocsék munkát végeztek a migránsok integrációja során, és ez indokolja azt is, hogy miért következtek be ilyen támadások, amelyeket, amelyeknek tanúi vagyunk. A társadalmi kirekesztés ösztönzi ezt, mint ahogy a biztonsági erők költségvetésének csökkentése. Tehát beszélhetünk az interoperabilitásról, amelyel egyetértek, és az engem információs rendszerrel, de ha nincsenek biztonsági erők, akik megfigyelhetnek, követhetnek olyan személyeket, akiket a terrorizmus elkövetésével gyanúsítanak, akkor azt hiszem, hogy kudarca vagyunk ítélve. A tagállamokban a kollégák is érdemes, hogy belássák, hogyha nem fektetünk be abba, hogy biztonságos és jogszerű módon szabályozzuk ezt a kérdést, akkor gyakorlatilag az emberkereskedő kezére játszunk és ők azok, akik egyébként a migrációt kezelik, ahogyan azt Antonio Guterres is elmondta. És úgy, hogy fizetünk azért, hogy, hogy táborok legyenek a hotspotokon, vagy ahogyan például Líbiában is léteznek ilyenek, nem csak tettestársak vagyunk, amikor emberi jogi jogsértésekre és kínzásra kerül sor, hanem ráadásul a probléma kiváltó okait sem kezeljük ennek pedig köze van azon politikákhoz, amelyek a kleptokráciát támogatják, ahelyett, hogy a civil társadalmat erősítenék az afrikai országokban. Egyébként azzal is egyetértek, hogy nyomon kell követnünk a pénz útját, jobban kell teljesítenünk nekünk és a biztosnak is, azért, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok eleget tegyenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállásaiknak, ezt most nem teszik meg. Köszönöm szépen, Anna. Köszönöm, hogy ilyen határozottan kiállsz, mint mindig a nézeteid védelmében. Most pedig egy másik kollégának adnám meg a szót, a görög parlamentből, Konstantinos Karagomis parancsoljon. Köszönöm szépen. Néhány összefoglaló észrevételem lenne azzal kapcsolatban, ami zajlik, és a terrortámadásokkal kapcsolatban. Ugye nem csak a biztonságunk, hanem az életmódunk került veszélybe. Azt éri fenyegetés. A második generációs Schengeni rendszer és az új biztonsági intézkedések nagyon fontos lépést jelentenek. De sajnos az a helyzet, hogy Görögország az EU négy olyan országa közé tartozik, ahol a legtöbb menedékkérelmet adták eh, be. és nem szabad, hogy elforduljanak, szembe kell nézniük ezzel a problémával, egy közös európai menedékjogi rendszert kell felállítani. A terhet egész Európának kell viselnie, nem az egyes tagállamoknak külön-külön. A rendőrségi szervek, rendészeti szervek, biztonsági szervek így hatékonyabban tudnának fellépni. Tehát harmadik államokban kell felállítani befogadó központokat, ahol biztonságos körülmények között vizsgálnák meg a menedékkérelmeket, és megfelelően monitoroznák a különböző menekült hullámokat. Egyetértek, hogy az egyes eh, rendészeti szervek között interoperabilitásnak kell érvényesülnie. Nagyon fontos, hogy egyeztetett legyen a fellépésünk. Sajnos nagyon sok tagállamban, Görögországban is hiányzik az együttműködés kultúrája a rendészeti és más hatóságok között. Tehát fragmentált eh, az egész adminisztráció, külön működnek az egyes ügynökségek. Nagyon fontos, hogy megfelelő képzéssel is segítsünk ezen. Köszönöm szépen. A két utolsó hozzászólónak adom meg a szót, mert Tajani elnök úr is már úton van. Először is a portugál parlamenti képviselőnek, Antonio Filipnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állampolgárok biztonsága az Európai Unióban egy nagyon fontos kérdés, és egyidejűleg egy alapjog is, amelyet a tagállamoknak kell szavatolniuk, ez pedig szükségessé teszi az együttműködést, az információcserét és a megfelelő eszközöket. Ehhez szeretnék még két gondolatot hozzátenni. Először is a bevándorlók, illetve a migránsok nem rendőri ügyet jelentenek, és nem bűnüldözőként kell kezelni őket nem eh, vezethet mindez ahhoz, hogy a migránsokat vagy a menekülteket megbélyegezzük. Ez eh, egyfajta eh, idegen gyűlölet, biz amelyen szemben mindenképpen fel kell lépnünk. A második gondolatom pedig a biztonság szavatolása nem indokolhatja azt, hogy biztonsági államot hozzunk létre, vagy szükség állapotot rendeljünk el állandó jelleggel. Európa hű akar maradni az értékeihez, az alapelveihez, így pedig ebben az esetben összhangba kell hoznia ezeket az igényeket az állampolgárok biztonságával, minden állampolgár biztonságával, függetlenül attól, hogy melyek a vallási meggyőződései, vagy milyen állampolgárságú az illető. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végezetül Simon Figovszkinak adom meg a szót a lengyel parlamentből, parancsoljon. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początek pozostaje mi wyrazić... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos tény, hogy Juncker úr és Tajani úr prédikációit eh, ugyan meghallgattam, mégsem tudnak ők itt maradni, hogy megvárják, hogy mit akarnak a nemzeti parlamentek mondani a migrációs politikáról. Lengyelország a szolidaritás elvét védi a külső Schengeni határok védelmében is. Nálunk van az európai leghosszabb Schengeni eh, eh, határ, több száz kilométer, 25 millió eurót költöttünk a határ védelmére, modern berendezésekkel védjük, 32 ezeren dolgoznak a határszakaszon. 180 ezer embert utasítottunk vissza a Schengeni térbe való eh, belépési szándékában, de 90 ember menedéket kapott a Genfi Egyezmény keretében és eh, mondhatjuk ez alapján, hogy végrehajtjuk Lengyelországban a nemzetközi jogot. 400 tisztet eh, delegáltunk Görögországba és Olaszországba a Schengeni határ védelmére, de nem fogjuk elfogadni a visszaadatási rendszert, mert ez nem fog megoldani problémát. Épp ellenkezőleg további problémákat okoz majd a biztonságban segíteni akarunk a migránsoknak, de nem fog, nem hagyjuk, hogy a szolidaritás elve alapján bajt okozzunk. Csak azt szeretném mondani önnek, hogy ez a nagyon fontos, magas szintű találkozó, ezt nagyon helyesen Tajani elnök úr szervezte meg, és ő volt az, aki meghívta a nemzeti parlamentek képviselőit. Amit Tajani elnök úr a megnyitó beszédében elmondott, az számomra nagyon helyén valónak tűnt. Szeretném megköszönni mindannyiuknak a hozzászólást. Most ideiglenesen berekeztem az ülést, ugyanis át kell térnünk a következtetésekre. Köszönöm szépen!